incontro. Akkor, akkor kezdjük is el az ülésünket bizonyára. Emlékszik mindenki arra, hogy az interneten is sugározzuk ezt az ülést. A következő napirendi pontunk tulajdonképpen a napirend elfogadása, ugye már régóta megvan ez, szeptember 27-e óta. Egy na, megjegyzést kaptunk ezzel kapcsolatban, a tízes ponttal kapcsolatban, mert szeptember 27 én egy másik jogalkotási dossziét terjesztettek elénk, az Európai Központi Bankkal kapcsolatos ez a dosszié, és az illetékes szakbizottság egy másik jelentéssel ötvözte ezt a kettőt. Tyson asszony egyébként a jelentéstevő. Ezért a két témáról fogunk majd holnap délelőtt a tízes pont alatt eszmét cserélni. Valószínűleg egyetértenek ezzel, de arra is emlékeztetnék, hogy holnap délelőtt lesz egy találkozónk Sefcsovics biztos úrral, aki tájékoztatást ad nekünk a politikai pártokról. Ma délután egy munkadokumentumot is megvizsgálunk, majd Czászkowski képviselő dokumentuma ez, és az ezzel kapcsolatos módosítókat tárgyaljuk meg. 17 órakor pedig reméljük eljutunk odáig, hogy megkezdhessük majd a koordinátorok ülését. Sull'ordine giorno? Ah, sì, sì, certo.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 Ugye úgy láttuk, hogy valóban webstreamingen közvetítik ezt az ülést, és a legutóbbi alkalommal is ez volt a hír, amikor Brüsszelben üléseztünk, de amikor megnéztem a saját felszólalásaimat, nem az én arcomat közvetítette a kamera, hanem a mögöttem ülő fiatal a, a, hölgy ült annak idején mögöttem, és az ő arcát közvetítette végig. Azt kell mondanom, hogy ez tulajdonképpen annak hatását, amit mondtam, nagymértékben csökkentette. A titkárság felé jeleztem ezt, és hát úgy tűnik, hogy vannak ilyen holt terek a teremben, amit egyszer nem tud befogadni a kamera. Azt szeretném kérni, hogy ilyen helyre ne ültessenek engem. Én itt választottam ki a helyet, a helyemet, ahol, ahol ülök, és szeretném, hogyha biztosítanák azt, hogy egy olyan helyen ülök, amit be tud fogadni a kamera, és a közvetítés alatt láthatóvá tesznek. Hát azt kell mondanom, hogy ez számomra is probléma, talán a technikusokat kellene megkérdezni arról, hogy ez egy olyan helye, ahol most ön helyet foglal, hogy az arca is látható-e. Talán a titkárság felé tényleg közvetíthetnénk ezt a kérdést, és akkor ott meg lehet bizonyosodni a kérdésről. Én a magam részéről nem tudom ezt most igen nem megválaszolni. A technikus mögöttem azt mondja, igen, ön most jól látható, és filmre tudják venni. Kettes pont az elnök közleményei. Duffur is szót kért, parancsoljon. I agree that we ought to... Én is úgy gondolom, hogy hogy A bankhatóságról szóló jelentést mindenképpen át kell tekintenünk. De nem értem annak az okát, hogy ebben az esetben akkor a Tyson jelentést is tárgyaljuk-e az Európai Központi Bankról. Hiszen a két téma tulajdonképpen gyakorlatilag összefügg egymással, egyfajta iker jelentésnek is tekinthetőek. Galtjár képviselő szót kért. Az az igazság, hogy meglepett, hogy nem láttam az AFKO véleményét szerepelni a Gigold jelentésre vonatkozóan, különös tekintettel arra, hogy egy olyan eljárásról van szó, amelynek sokkal több az alkotmányügyi aspektusa, és vannak specifikus alkotmányos kérdések, amelyeket kezelnünk kellene, az eurózónán belüli ellentmondásokat is fel kellene göngyölítenünk, Úgyhogy van még időnk, de kérnünk kellene egy ilyen véleményt. Parancsoljon, Jenekó asszony. Elnök úr, azt hittem, hogy már elkezdtek a DAF jelentésről vitatkozni, de aztán úgy látom, hogy nem. Nem, nem, tényleg nem tartunk még itt. Még a napirend első pontjánál tartunk, a napirend elfogadásánál. Arra viszont már emlékeztettem, hogy a tízes pont alatt az a tervünk, hogy egyrészt beszélünk az Európai Bankhatóságról, bankfelügyeletről, és ezzel kapcsolatban érkezett közben egy újabb dokumentum, amelyben az Európai Központi Bank illetékességéről lenne szó. És én azt javasoltam, hogy a kettőt vonjuk össze, és mindkettőt tárgyaljuk. Ezt sajnos előzetesen nem tudtuk már írásban rögzíteni, de ezek lennének azok a témák, amelyeket közösen tárgyalnánk meg holnap délelőtt. Akkor a véleményt, akkor a másik jelentéshez is meg kell fogalmaznunk, ugye? Azért kérdezem csak ezt, mert ugye koordinátorként csak az első témához kaptunk felkérést. Tehát akkor ugyanaz a személy fogja megfogalmazni mindkét jelentéssel kapcsolatban? Akkor összevonjuk a kettő témát a dosszién belül, és akkor egy vélemény készül. Nem, nem, egyetértünk, egyetértünk, mondja az elnök. Ugyanarról beszélünk, de a koordinátorok ülésén akkor erről még majd beszélünk. Akkor menjünk tovább, kettes napi rendi pontunkra, tehát 18-19-én Szeptemberben a szakbizottságunk Párizsba látogatott egy delegációval, Gottjár, Duff, Hefner, Egnyó és én jó magam vettem részt ebben a delegációban. És különböző politikai képviselőkkel találkoztunk, igazságügyi és képviselőkkel, a főtitkár úrral, az európai ügyi főtitkárral, az államtanács alelnökével is találkoztunk, Jean-Louis Debrényi úrral is, aki az alkotmányügyi tanácsnak a, az elnöke, aztán az európai ügyi magasrangú képviselővel is, valamint különböző egyetemi képviselőkkel. Arra sajnos nem nyílt lehetőségünk, hogy a, Tecsönöv úrral is eszmét cseréljünk, aki az európai ügyi megbízott, de hát sajnos egyszerűen kicsit túl nagyra terveztük a, term- a programot, és nem minden fért bele. Hármas napi rendi pontunk az elnök közleményei után az egyetértési eljárás alá tartozó jelentésekről szóló szavazásra és e jelentések tartalmára vonatkozó szabályok. A szakbizottsági elnökök konferenciáján már tárgyaltuk ezt az ügyet, és ott az derült ki, hogy nagyon különbözőek az eljárások az egyes szakbizottságokban, és ezért március 19-én megbíztuk Czárkovszki urat, hogy vizsgálja ki ezt a témát, és most meg is kérem rá, hogy mutassa akkor be ezt a területet. Köszönöm szépen! Nos, a kérdés tulajdonképpen arról szól, hogy az egyetértési eljárás milyen módon zajlik az egyes szakbizottságokban. Nem teljesen látjuk, ugyanis világosan az, hogy, hogy, hogy hogyan kell ezt értelmezni, a különböző szakbizottságok másként értelmezik, a plenárison is látható volt az akta szavazás alkalmával, hogy mire is gondolok. Léne úr kérte tőlünk, hogy tisztázzuk a szabályokat ezzel a témával kapcsolatban, és három kérdés ketődött felvetésre. Elfogadhatóak-e a módosítók, preambulum bekezdések is elfogadhatóak-e, és egy negatív szavazás tulajdonképpen a javaslatnak, ajánlásnak arra a részére, amely magát a határozatot tartalmazza, akkor milyen döntésként értelmezhető A parlament gyakorlatilag ugye vagy igent, vagy nemet mondhat egy egyetértési eljárás során, ez ennek az egész eljárásnak a lényege már a kezdetektől kezdve. De van egy olyan kérdés számunkra, ahol nem csak meg akarjuk indokolni, nem, csak el akarjuk mondani a véleményünket, hanem meg is kívánjuk azt indokolni. Hogyha a jogalkotási szövegről van szó, akkor a 81-es cikk alapján teljesen egyértelmű, hogy ezzel kapcsolatban nem lehet módosítókat benyújtani és amennyiben ugye a döntésről van szó, ez nem módosítható. Sok esetben azonban vannak ajánlás tervezetek, amelyeknek részét képezhetik preambulum bekezdések, amelyekben megmagyarázhatjuk a parlamentnek az álláspontját. Ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy sok szakbizottság másként jálik el, valakik megfogalmaznak, ajánlástervezeteket, mások nem. És éppen ezért vetődik fel a kérdés, hogy ezek az ajánlástervezetek a plenárison módosíthatóak-e vagy sem. Úgyhogy itt azt kell elsődlegesen tisztáznunk, hogy mi legyen a parlamentnek a, az eljárása ezzel kapcsolatban, és mit értünk ez alatt. A preambulum bekezdéseket én úgy gondolom, hogy meg kellene engedni, hiszen itt a parlament álláspontját akkor pontosan rögzíthetnénk és megindokolhatnánk és a plenárison is meg kéne engedni a módosítást. Mint hogyha egy nagyon nehéz döntés esetében, ha például ugye egy, egy ország csatlakozni kíván az EU-hoz, vagy társulási szerződés kötnénk vele, egy igen vagy nem, az egy egyértelmű válasz, de az, hogy miért úgy szavaztunk, ahogy szavaztunk, az világos alapokra helyezni a saját álláspontunkat. Nyilván nagyon nehéz jó döntést hozni, hiszen az egyik oldalon teljesen világos kell, hogy legyen az igen vagy a nem, ami döntést hozunk, hiszen a szerződés is ezt követeli meg tőlünk. Másik oldalon azonban én úgy gondolom, hogy meg is kell tudnunk indokolni az, hogy miért olyan fontos számunkra egy-egy téma. Tehát a megfelelő indoklásnak ott kell szerepelni a döntés alatt. Úgyhogy az egyes és a kettes kérdésre vonatkozóan, tehát legyen a preambulum, bekezdés, illetve módosítás, erre a válaszom legyen az, hogy igen. Tehát legyen preambulum, és legyen lehetőség a módosításra. A hármas kérdés az már sokkal furfangosabb. Miért? Nos, ha egy bizonyos szakbizottság ajánlást fogal meg az egyetértésre vonatkozóan, és ez a plenárisan elfogadásra kerül, akkor nincs probléma. De lehet olyan helyzet is, amikor visszautasítanak egy ajánlást. És akkor a kérdés az az, hogy ezt úgy tekintsük-e, hogy a parlament automatikusan igent vagy nemet mond, és ezzel a véleményét kifejezésre jutatja, miközben ugye a parlamenten belül felmerült az is, hogy legyen lehetőségünk egy-egy köztes megoldásra mert diskrepancia van a mutatkozik mondjuk egy szakbizottsági ajánlás között és a plenáris határozata között, akkor mondhatnánk azt, hogy több időre van szükségünk, még nem kívánunk dönteni, és így tovább. Azt tisztán kell látnunk, hogyha a jog, jogi aktus nem kapja meg a többséget, akkor azt nem elfogadottnak, elutasítottnak kell tekinteni miközben a fordított helyzetben pedig elfogadásra kerülne. Ez viszont jogi nehézségeket eredményezhet, és, a, és az álláspontokat sem teszi egyértelművé. Az akta kapcsán teljesen világos az, hogy ha elutasítunk valamit, akkor mi a véleményünk, és, és mi a véleményünk akkor, amikor elfogadunk egy megállapodást. Tehát összességében azt gondolom, hogy nehéz kompromisszumra jutni, amennyiben a szerződéseknek a cikkeit nagyon szigorúan értelmezzük. Hiszen ugye egyrészt igent vagy nemet kellene csak mondanunk, miközben a parlamentnek az illetékessége alapján járna neki az a lehetőség is, hogy megindokolja a véleményét, ha határozatot hoz. Úgyhogy a kompromisszum talán lehetne az, hogy a, az ajánlás tervezetben legyenek preambulum bekezdések, viszont a végső szavazás esetében teljesen egyértelmű igent vagy nemet mondjunk. Amennyiben nem kapja meg a többséget, ugye a javaslat akkor az elutasítottnak tekintendő, ha viszont az elutasítás nem kapja meg a többséget, akkor elfogadottnak tekintendő a határozat. Nyilván tényleg az egyértelműségre kell törekednünk, hogy ne lehessen beleinterpretálni különböző lehetőségeket egy-egy határozatba, és nem szabad ugye fontos kérdésekben a saját döntésünket gyengítenünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a preambulum bekezdésekben egyezünk meg, és tegyük teljesen egyértelművé az eljárási szabályzatban, hogy ne legyen diskredis, eh, eltérés az egyes szakbizottságok között. A végső szavazásnál pedig visszavonhatatlan és teljesen egyértelmű szavazást kell biztosítanunk. Köszönöm. Éri. Köszönöm szépen, Gualtieri kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy Rafnak az érvelése nagyon meggyőző számomra. Egyrészt a parlamentnek adjunk lehetőséget arra, hogy megvédje magát. Magyarázzuk el, hogy milyen okból foglalt el bizonyos álláspontot. Ez nem mond ellent annak a kérdésnek, hogy egy -e, igent vagy nemet mondunk, beleegyezünk vagy sem. Ez a szokásos törvényhozási eljárás. Mindkettőre megvan a cselekvési szabadságunk. Csak hogy nem szabad megkérdőjelezni a végső szavazás átláthatóságát. A nemből lehet igen, az igenből lehet nem. Ez csak logikus, de nem szabad ezt összekeverni a szavazás eredményével. Ez ö, egyszerűen nem lehetséges. Nos, azt hiszem, hogy azon érvek alapján, amelyeket mondott Czaszkowski úr, és ahogy elmondta, hogy megvédte az álláspontját, könnyen megoldást találunk Líne úr kérdéseire. Köszönöm szépen Gatieri kollégának Daffur. E, egyetértek. A parlament magyarázhassa el az álláspontját. Magyarázhassa el a döntéseinek az okát. Nagyon restriktívek voltunk a plenárison az utóbbi időben. Nem hagytunk lehetőséget az érvek felsorakoztatására, amikor döntöttünk valamiről. Vagy amikor ö, valamivel egyetértettünk, azt sem magyaráztuk meg eléggé. Tehát egyetértek Rafael Czaszkowskival. Legyen világos az, hogy most igen vagy nem. Azt hiszem, akkor van probléma, hogyha szerződés és a mi szabályaink egy bizonyos küszöböt követelnek meg a döntéshez. És ez a, ez a küszöböt nem sikerül elérni. Amikor az abszolút többség, többségre van szükség. más a helyzet, amikor az egyszerű többség elégséges, és leszavazza egy ö, szakbizottságnak az ajánlását. Akkor mit tegyünk? Azt hiszem, hogy a válasz itt az, hogy újra plenáris elé kell vinni az ügyet egy felújított ajánlással a szakbizottság részéről. Úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, amikor újra tárgyaljuk a jelentéstervezetet. Elnök Guerrero úr, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan, hadd mondjam el, hogy csatlakozom Roberto és Rafael álláspontjához, ugyanis alapvető fontosságú, hogy az Európai Parlament az ilyen konkrét eljárásokban és ügyekben mutassa a közvélemény előtt, hogy igenis tudja hallatni a hangját. ő a magomát látják az Európai Unióban e, egyes polgáraink. Az átlag polgár e, nem különbözik meg a tanácsot, a bizottságot, a parlamentet, összekevernek bennünket. Az érdemi ügyekhez hozzá tudunk szólni, amikor ez a mi kompetenciánkba tartozik. De azt is gyakran látjuk a helyszínen, a terepen, hogy az európai polgárok nem tudják, hogy a parlament X ügyben mit tesz. Ezért azt hiszem, nagyon fontos ezt az üzenetet továbbadni. A parlament álláspontját függetlenül be kell tudjuk mutatni a magunk kompetenciáján belül, hiszen ezt a szerződések lehetővé teszik. Arról szavazunk, amit elénk bocsájtanak, egyetértési eljárásban is részt veszünk, de főleg meg kell tudni mondani, hogy mik az érveink, miért döntöttünk így vagy úgy. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt Szaszowski kollégának szót adnék, szeretném összefoglalni, ami elhangzott. Azt hiszem, egyetértettünk abban, hogy az igenlő vagy nemleges szavazás meg kell tudni indokolni. Más kérdés, hogy hogyan szavazunk. Van egy másik kérdés, DAF kolléga kérdése. Úgy kell -e venni, hogy az igen nem lezárjon az eljárás, hogyha nincs megfelelő többség. Tehát többségi szavazás igennel vagy nemmel, és hogyha ez nem világos, akkor újra kell a plenáris elé menni. Zászkowski kolléga. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy az elnök úr kiválóan összefoglalta, ami elhangzott, és a problémákat általában. Köszönöm szépen. A kérdés az, hogy mi lesz, hogyha a küszöböt nem érjük el. Erre azt válaszolnám hirtelenjében, hogy ez döntésnek kell venni, nemleges döntésnek, és vissza kell küldeni a szakbizottságot, de el kell ezen gondolkozni. Ha arra gondolunk, hogy világosan dolgozunk, hogyha nincs meg a szükséges küszöb, akkor nem tudom, hogy tovább kell-e játszani ezzel a döntéssel. Hadd térjek erre majd később vissza. Ez tényleg probléma. A végső döntés ö, legyen egyértelmű. Hogyha nincsen meg az szükséges küszöb, az azt jelenti, nem azt jelenti, hogy nem tudtunk dönteni, hanem hogy nemlegesen döntöttünk. Hiszen Különben minden döntéssel lehet játszani. Az együtt döntés során, hogyha nincs meg a szükséges küszöb, akkor elutasítottuk az illető döntést. De hadd gondolkozzak ezen még el. Meg fogjuk nézni, hogy mi a parlament gyakorlata. Most bonyolultabb a helyzet, mint volt. De Hogyha ezen az úton folytatjuk, akkor ö, nehezen fogom megérteni, hogy mi a parlamentnek a tényleges döntése. Fontos kérdésekben, ö, hogyha ö, nem fogadnak el egy döntést, az azt jelenti, hogy elutasítja a parlament. Szerintem milyen egyszerű. Köszönöm. Elnök. Nos, akkor kérem, Czakowski kollégát, hogy mutassa be legközelebb ülésen a véleménytervezetét. Fontos erről tovább folytatni a vitát. Most lényeg a következő pont. Az EU kölcsönös védelmi szolidaritási záradékai, politikai és műveleti dimenziók, DAF barátunk készít erről véleményt szeptemberben született meg az erről szóló dokumentum, a PASZKU vélemény alapján 25 módosító született. Holnap lesz erről szavazás. DAF kolléga kap szót. Tessék. Elnök úr. Először is Szeretnék emlékezetni rá, hogy ez sürgető ügy, hiszen a bizottság azt ígérte, hogy határozott tervezetet bocsájt elénk a szolidaritási záradékról az év vége előtt. Hogyha ezt szeretnénk befolyásolni, akkor plenárison novemberben kell már dönteni. Mint ahogy láthatják, egyet úgy fogalmaztam meg a véleményemet, hogy az mutassa, hogy egyet értek Pasku úrral az illetékes Védelmi Szakbizottság előadójával és a külügyi szakbizottsággal. Harmadsorban pedig megpróbáltam ragaszkodni az alkotmányos ügyekhez, az alkotmányos aspektusokhoz azokban a kérdésekben, amelyek felmerülnek a Paskó jelentésben. És nem foglalkoztam ö, ö, a, azokkal a kérdésekkel, amelyekkel a külügyi szakbizottság kell foglalkozik. Például azt javaslom, hogy Jenes kolléga, Jenes a Nevo kolléga javaslatai inkább illenek az AFET elé, mint az AFKO elé. Nagy, nagyon gyorsan kell eljárnunk, közvetlen nől kell kifejeznünk a véleményünket módosítók révén, amelyeket az AFET fog látni, és nem a szokásos módon kell eljárjunk, azaz, hogy saját magunk is véleményt fogalmazzunk meg. Harmadsorban megpróbálok hűséges nek maradni a szerződéshez. És ezt meg is tudom indokolni konkrét példákkal. Meg alá tudom támasztani konkrét példákkal. kötelezettségei vannak az uniónak azzal kapcsolatban, hogy együttműködjék a NATO-val. Az első szavazás, amelyre holnap sor kerül, azzal kapcsolatos, amit 42-es cikk Eh, hetes albekezdésének szoktunk nevezni. Pasku úr ezt ö, eh, kölcsönös védelmi záradéknak nevezi. Én pedig úgy gondolom, hogy a szerződések szigorú olvasatából az derül ki, hogy ez kölcsönös segítségnyújtási záradék. Szerintem ezt így írja le a szerződés. Arról a szervezetről van szó, amely megvéd bennünket külső agresszor ellen, a NATO-ról és azon államokról, amelyek tagjai a NATO-nak. Többször is volt rá példa, hogy gyakorlati együttműködés volt a két szervezet között. Illetve az USA és a NATO között. a védelmi politika keretén belül. Végezetül pedig egy szavazó listát állítottam össze azért, hogy ne bocsátkozzunk ismétlésbe. Így gondolom elkerülni az egymást átfedő dokumentok létrehozását. Nagyon szívesen válaszolok kérdésre, megjegyzésre, hogyha valaki ilyet szeretne megfogalmazni a szavazólistámmal kapcsolatban. Allora l'onorevole Cao ha rinnovato la sua richiesta di parola che già aveva anticipato.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 στην, μάλλον στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας. Μάλιστα ορισμένες εξ αυτών, όπως είναι τα σημεία 9, 10, 11 και... Megnézzük az egyes, a 9-es, 10-es, 11-es, 15-ös pontokat, akkor már korábban is volt erről szó, és kompromisszumos indítványok születtek. És az én kérdésem az az, hogy akkor ennek most mi az értelme, hogy most itt megszavazzuk, miközben már ezekről másod is foglalkoztak. Tehát, hogyha már az AFET-nél erről meg volt szó. A második rész pedig, amit szerettem volna mondani, ez is valami, hogy eh, nem lehetséges eh, az én véleményem szerint, az, hogy kivesszük a védelmi záradékot, és betesszük a másik záradékot, ezt esetleg meg lehetne fontolni, hogy a 42-es cikk alatt arról van szó folyamatosan, hogy közös védelmi politika az európai országok számára és a nukleáris kérdéssel kapcsolatban is a szerződés expliciten a NATO-ra hivatkozik, vagy utal. Tehát mi történne akkor ebben a kontextusban, hogy a szerződésekkel, hogyha a NATO-ról, NATO tagállamokról van szó, akkor szerintem és a kölcsönös együttműködés e, és az egyebek egy olyan dolog, amit a NATO szabályokban benne van. Tehát szerintem e, azért, hogy most csak, hogy vitát tartani, hogy az ötös cikket megerősítsük, és újra elmondjuk, amit már megvolt, annak nincs értelme. és független attól, hogy NATO tagállamok vagy nem tagállamokról van ez szó, mindegy, meg létrehozhatják a saját intézményeiket. Éppen ezért az a kérdésem, hogy mi a logikája mindennek. Mert ez egy olyan, ja, ez egy javaslat, aminek következményei vannak, és aláássa azt, amit a szerződések már megfogalmaztak és kimondanak. Ezért én ellene vagyok ö, ö, Dafur ö, javaslatának. Mert ez alapvetően olyan dolog, aminek valahogy kívánatos, Nyilván önök is emlékeznek rá, hogy az alkotmányos szerződés, amit sok, és a Lisszaboni szerződés keretében tör, voltak próbálkozások, hogy más megállapodásokat hozzanak, és más szövetségek jöjjenek létre, ez, és ezek a továbbra is megvannak. Tehát nem lenne jó, hogyha ezeket a dolgokat összekevernénk. Vannak dolgok, amik benne vannak a szerződésekben, és hogyha megnézzük a 42-es pontját a szerződésnek, akkor ott az számos bekezdés van, az 1-es, a 2-es, 3-as, 4-es, és ezt folytathatnánk az ötös bekezdéssel is, és különösen a hetessel. Ezek teljesen egyértelműen elmondják, hogy miről is van valójában szó. És ez egy olyan próbálkozás, ami költségcsökkentést jelentene a fegyverkezés területén, európai védelmi testületek létrehozásáról van szó, és beszél a fegyverek gyártásáról, illetve a szükséges együttműködésről. Természetesen az uniónak megvan a saját jogi személyisége, és e, ezeket időnként egy kicsit, mint hogyha alábecsülnénk. Az uniónak nincsen, mint hogyha ezért nem lehet így módon javasolni, hogy az unió alárendelt legyen, és a, a tagállamok harmadik felekkel egyezkedjenek. Tehát a tagállamoknak lehetőséget kell adni, hogy a különböző egyezményeiket, amelyiknek részesei, azokat betartsák. Ez szerintem teljesen világos a mi szerződésünk és az egyéb testületeknek az anyagait, hogyha elolvassuk, tehát itt nem lehet probléma. Szerintem itten veszélyes terepen mozgunk, és időnket pocsékoljuk, hogyha ezzel még továbbiakban is foglalkozunk. Tehát én nagyon-nagyon ellenzem, sőt egyértelműen ellenzem azt az elvet, aminek a nyomán ez az anyag a bizottság elé, kerül, elé került, illetve a módosításokat. Én szerintem nem veszi figyelembe a 42-es cikkét a szerződésnek, ami eh, kristály tisztán elmondja, hogy mi a helyzet, és nem ha semmiféle kétértelműséget. Szerintem ez az, amit eh, használnunk kellene ahhoz, hogy a eh, módosítást elvégezzük. Ami a mi szerződésénket és az egyéb testüleket illeti, teljesen világos, tiszta a helyzet Tehát még egyszer megismétlem azt a négy pontot, amiről már volt szó, ezek már benne vannak a kompromisszusos módosítókban. És miután másod már ezek eh, lefedése voltak, tehát a eh, Védelmi Bizottságban szerintem ennek ne, nincsen itt helye ismételten. Köszönöm szépen, Janes úr! Presidente, eh, quiero expresar en primer lugar eh, el acuerdo del grupo que represento a el enfoque general del señor Duff eh, y en lo que tiene mucho de coincidencia con el informe de fondo. A, ö, eh, és a közös eh, elemek, eh, a, amit Paszkúr is elmondott. Valószínű, hogy az a megközelítés technikai szempontból maga az eljárás, hogy módosító indítványok útján járjunk el, azt váltották ki, hogy egyeseknek elkezdtek gyanakodni, de alapvetően nagyon jól értjük, hogy miről is van szó, és egyetértünk vele kétségtelen, hogy van egy kölcsönös záradék, kölcsönös védelmi záradék, ez az unión belül a NATO tagokra vonatkozik, és az a híres, nevezetes 42-es cikk, amit itt állandóan emlékeznek, ez a kölcsönös segítség és támogatás nyújtási kötelezettségről szól. De egyébként ezt ö, ö, ismétli meg Dafur is a javaslatában, és szerintem itt a szándék egyértelműen az, hogy egy európai védelem alakuljon ki, ami évtizedek alatt nagyon is túlzottan is függött a NATO-tól, illetve az Atlanti, Észak-Atlanti szerződéstől, azaz az Egyesült Államoktól. Nem kell ezt állandóan elmondani és megismételni, hogy állandó, hogy kritikusak akarunk lenni, nem Amerika ellenesek vagyunk, hanem egyszerűen arról van szó, hogy Európának magának a saját védelmi ö, szükségleteit a lehető legautonómabb, önállóbb módon kell, hogy ö, kielégítse. Az Egyesült Államokkal, mint országgal lehet együttműködni, a NATO-val pedig, mint szervezettel, de ez a szöveg tervezet egy új minőséget ad, egy előrelépést jelent ahhoz képest ez egy valódi európai perspektíva védelmi területen, és egyébként a gyors reagálást is lehetővé teszi. Egyetértünk a módosító indítványainkban, mi is előterjesztettünk elemeket, az én frakcióm neveben hatott, amik a különböző jelenségekkel foglalkoznak, amire re- reagálni kell, határon átnyúló bűnözés, terrorizmus, kiberbűnözés, vég nélküli konfliktusok. De Dafur azt mondja, ugye önök is tudják, hogy itt elsősorban olyan kérdésekről van szó, amik inkább az AECD a biztonsági szakbizottságnak a területe. Ami most veszélyként felvetődhet, azok már nem azok a hagyományos veszélyek, például a földi veszélyek, amiktől tartottunk, de ezzel együtt meg kell, hogy ezeket találjuk az a dokumentumokban, amiket mi jóvá hagyunk. És úgy gondolom, hogy holnap már egyet fogunk érni, érteni nagy mértékben a módosító indítványokban. Köszönöm. Egnyúr, aztán Bronx úr, nem tudom, hogy van-e, aki még szeretne szólni. Jó, rendben. Mikrofon nélkül. Köszönöm szépen. Teljesen világos, hogy ami a e dokumentum mögött húzódik meg, az az, hogy akik egy federatív Európát szeretnének, azok egy európai hadsereget szeretnének létrehozni. Itt az van, hogy az infrastruktúrát igyekeznek kialakítani egy ilyen hadsereghez és a vég cél az pedig, mint kölcsönös segítség jelenik meg a tagállamok között, és ez igaz, ezt igazolják a szerződések is, de a valóság az az, hogy ez egy nagy építőkő ahhoz, hogy egy európai hadsereg jöhessen létre. A másik dolog a federalisták szemében, hogy miért van erre szükség. Azért szükséges, hogy meg a Lisszaboni szerződés útján valósítsák ezt meg. A szerződésnek a fő célja az volt, hogy az uniónak kizárólagos jogokat adjon a külügyek vitelében a tagállamok nevében külügyminiszter kinevezését jelenti ez, és egy nagyon ö, költséges programot, az úgynevezett külszolgálatot, ami egy ö, embrionális ö, külügyi szervezet, egy ö, és hova vezet mindez? Végül is előbb-utóbb oda fog vezetni, amit Karvon Kanszovic idézett, ami azt mondta, hogy a háború az csak a politikának egy más módon történő folytatása. Ha közös védelmi és külpolitikát akarunk, akkor ez nem így lehet. A háború egy közös hadsereg az csak rész egy ilyen ö, politikának. A második vég, ö, világháború óta az első ilyen nagy kő volt a NATO, amit az Egyesült Államok hozott létre, és amit hát az én hazám is, az Egyesült Királyság is tekintett. Tehát a föderalisták egy hasonló erőt akarnak létrehozni, és ez a dokumentum ezt mutatja. Ezért akarják úgy feltüntetni, mintha valami másról szólna ez a dokumentum, de ami ebben van, hogy ez egy állandó Európai Uniós központ legyen, és adott esetben ö, Európai Uniós ö, műveletek is legyenek, amihez pedig hadsereg kell. Ez teljesen ö, nyilvánvaló, hogy az, e- az Egyesült Királyságban nincsen semmiféle támogatás egy európai hadsereg létrehozása érdekében. És az a brit képviselő, aki ezt előterjesztette, ezt nagyon jól tudja. A federalisták ezt keresztül viszik, akkor előbb vagy utóbb a fiatal britteket be fogják sorozni egy olyan hadseregbe, ahol azt akarják majd, hogy meghaljanak nem a saját hazájukért, hanem Van Rompuyért. És végezetül egy lázálom, hogy az Unió venné át a Franciaország és az Egyesült Királyság nukleáris haderőit is és utána majd Herman Van Rompuy lesz az, aki a gombot megnyomhatja. Ezért kérdezem Andrew duff hogy mi az értelme ennek és a 2014-es választásokat hogyan látja. Andrew, milyen mandátum van önnek a saját választóitól erre a lépésre? Elnök, köszönöm szépen, Bronx úr, a szó. Yes, Uh, uh, Köszönöm szépen. Ez a vita a jelentés szerint a politikai és operatív műveleti dimenziókról szól. A bármikor lehet konfliktus helyzet, és mindig, vagy szinte mindig egy vagy több politikai döntés elezi meg ezeket. A konfliktusok véleményem szerint sok esetben ironikusan ellenségeskedésből születnek, de még az ellenségeskedés ellen különböző lépések, ellenérzések, konfliktusok, követelések vannak. Mindig az a kérdés, hogy ki kezdte, de ez nem feltétlenül azonos azzal a válaszol, hogy ki okozta a konfliktust. Az én hazám, vagy más európai országok, akik bekeveredtek egy-egy konfliktusba, nem feltétlenül ők azok, akik ezt előidézték amikor ö, személyi állományt keresünk, akkor ö, nem szabad ö, veszélybe sodorni az életüket, de azt is el kell mondani, hogy bizonyos értelemben akkor váltam gyala, gyanakóvá, amikor például a Lisszaboni szerződés hatályba lépett három évvel ezelőtt, és nagyon érdekes lett volna feltenni a kérdést, hogy például Ciprus mennyi szolidaritást kapott a török megszállással szemben. Ha megnézzük a 100, 42 es pontot, akkor látjuk, hogy milyen agresszió van. Törökországnak még csak fel sem mondták a státuszát, hanem továbbra is, mint megszálló erő van. És ez nem csak a körök, még a török ciprióták a véleményevel is ütközik. Tehát itt igazán kölcsönös védelemről lenne szó, hogyha megnézzük a tízes módosítót, akkor azt látjuk, hogy megerősíteni az európai, azaz az uniós identitást. A tizenegyes módosítóban pedig az van, hogy kölcsönösen kötelező szolidaritást létrehozni a tagállamok között. A 18-asban pedig megerősíteni az Európai Uniónak az emelő erejét az állampolgárok érdekében, és erősíteni az uniós kooperációt. A szolidaritási zárakoknak ugyanaz a céljuk, mint amit amúgy is tesz az Unió a közös az belső piaccal, egyáltalán nem erősebb ez, mint a belső piac a gazdasági területen. Amit az Unió teszik, az mind annak érdekében történik, hogy az integrációt és az európai projektet előbbre vigyük. Köszönöm szépen. Engedjenek meg egy pár szót a saját módosítóimmal kapcsolatban, amelyeket Andrew Duff véleményével kapcsolatosan fogalmaztam meg Pászkó kollega jelentéséhez. A 122-es cikkére hivatkoznék a szerződésnek, és bizonyos kockázatokra utalnék. Én azt kívánnám, hogy itt, mint AFKO szakbizottság az állásfoglalásunkban teljesen egyértelművé tegyük a jogi aspektusokra mert a jogi aspektusokat néhány kollega úgy tűnik, hogy itt figyelmen kívül hagyja. A szolidaritási záradék nem egyetlen egy területre vonatkozik. És a 122-es cikkben hivatkozott esetekre alkalmazandó, illetve jogalapként bizonyos politikai területekre alkalmazható. A jogászok a horizontális hatásaira utálnak ennek a záradéknak. A közvetlenül alkalmazott hatály az nem terjed ki a közösségi politikai területekre, és nem esnek Eston asszony kizárólagosság, kizárólagos illetékessége alá. A szubszidiaritás elvét és az arányosság elvét sem szabad szem előtt évesztenünk, ami a szerződés 5-ös cikkében szerepel. A 122-es cikk a szolidaritást húzza alá az egyes esetekben, Viszont erre vonatkozóan az Európai Unió teritoriumára kell, hogy korlátozódjon a beavatkozás, teljesen függetlenül a politikai megfontolásoktól. Ez a cikk nem szolgálhat jogalapul az Unió területén kívüli cselekmények esetében való beavatkozásnál, még akkor sem, hogyha terroristák elleni felépésről lenne szó. Úgyhogy ellen kell mondanom a 2-es B-ben megfogalmazottaknak, a 2-es B módosítóban, mert itt az szerepel, hogy európai orientáltságú egyes fellépés, amennyiben terrorizmus ellen kíván fellépni. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy nagyon különbözőek a nemzeti tapasztalatok a terrorizmussal kapcsolatban. Úgyhogy a mi szakbizottságunknak arra is figyelnie kellene, hogy egy egyértelmű bekezdést ö, ö, fogalmazzunk meg a szolidaritás ö, címszava alatt alkalmazott intézkedésekre vonatkozóan. Ez azért is fontos, mert a katonai eszközöknek a rendelkezésére bocsát, rendelkezésre bocsátása vonatkozóan a 122-es cikkre utalok itt, az teljesen függetlenül ö, adott kell, hogy legyen. De természetesen mindez feltételekhez kötött. Németország vonatkozásában például a nemzeti parlamentnek a legitimitása szükséges az ilyen eszközöknek a bevetéséhez. Egy másik nagyon fontos megjegyzés, kedves kollégák, a 122-es cikk, én úgy gondolom, hogy elsődlegesen ö, elsődleges jogba ö, helyezni ennek a szolidaritási záradéknak az alkalmazását, viszont ez a szerződésben nem szerepel ilyen módon, hanem el lett napolva. Mivel a munkát nem végezték el, tehát nem történt meg a kérdésnek a tisztázása. Egyáltalán azt a kérdést is meg kell vizsgálnunk, hogy politikai szempontból szükség van-e erre. A 2008-as terrorista cselekmények után érdekes módon az Egyesült Királyság lemondott a 122-es cikk hatájának az alkalmazásáról. Ez is azt mutatja, hogy nekünk, AFKO szakbizottságként fel kell szólítanunk az Európai Parlamentet, hogy azt megelőzően, hogy a PASZKO jelentésben javasolt nagyobb rugalmasságot fogadjuk el, kérdezzük meg a tanácsot, hogy elvégezte a házi feladatát, melyek az alkalmazási területek, mely nemzeti területeket fedje le a 122-es cikk, a szolidaritási záradék feloldására milyen feltételek vonatkoznak, és a kiegészítő eszközök bevetése az milyen területeken jöhet szóba. Tehát összességében a szolidaritási záradékét, záradékot én egy fontos eszköznek tartom, amely azonban nem egyeztethető össze kötelezettségekkel vagy automatizmusokkal, még akkor is, hogyha egy-egy ország segítségre szorul. Vagy a szolidaritási kötelezettségünket számon kérik rajtunk. Sokan lehet, hogy itt most azt mondják, hogy ez túlságosan bonyolult kérdés, de amit eddig hallottam, ez nem felel meg az én jogi keretekben értelmezett felfogásomnak. Köszönöm szépen! Tarkovsky képviselő kap még szót végezetül. Azt gondolom, hogy ezek az, eszme, az eszmecseréink általában eléggé unalmasak, de amikor közvetítést láthatnak, akkor mégiscsak elég érdekesé válnak a, az eszmecseréink, a tárgyalásaink. Dafurnak mondhatom, hogy az új európai katonaságnak hát biztosan szüksége lesz azért majd megfelelő vezetőkre, és lennének is jelentkezők. Nos, akkor Endronak szeretnék köszönetet mondani, hogy a territorialitásra vonatkozóan és a kölcsönös védelemre vonatkozóan támogat. De az egész kérdést illetően azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy megkülönböztessük a NATO és az EU feladatait. Hiszen ugye beszéltünk arról, hogy nem kellene megkettőzni itt a feladatainkat, erről már évek óta vitázunk. Nyilván vannak reguláris, szisztematikus együttműködési módozatok a NATO főtitkár és Eston báronok között. Ha Berlin pluszról beszélünk, akkor nyilván vannak problémák, erről is beszélnünk kell, azt is meg kell oldanunk, hogy hogyan tudjuk ezt a megállapodást hasznunkra fordítani, és nyilván amikor majd az eszközökről esik szó, akkor itt is teljesen tisztán kell látnunk, hogy mit tudunk kihozni az együttműködésből, anélkül, hogy duplikálnánk a feladatokat. Lehet, hogy Andrew ezt nem teljesen vette figyelembe a módosítóimnál. Köszönjük szépen. Fúr kap szót akkor a vita lezárásaként. Nem is vártam az, hogy ennyire stimuláló lesz ez a délután. Paszkó úrnak, és az én szándékom sem az volt, hogy világháborút kezdeményezzünk, és hogy pontosan definiáljuk azokat a körülményeket, amelyekkel a 42 per 7-es cikk kiváltásra kerül, tehát alkalmazásra kerülne. A fő célja ennek a jelentésnek az volt, hogy hogy befolyást gyakoroljunk a bizottságra és a tanácsra. A tekintetben, hogy, hogy a szolidaritási záradéknak a 122-es cikkét végrehajtsa. Scholz, Scholz úrnak teljesen igaza van abban, hogy természetesen a politikai hatóságok dolga az egyes tagállamokon belül, hogy eldöntsék, és felhívják a partnereiket egy-egy krízis helyzetben arra, hogy segítséget nyújtsanak. Van Rompuy úr támogatása, vagy Cathy Ashton támogatása, Barózó úr, vagy az én segítségnyújtásom, támogatásom egy olyan tagállam felé, amely nem feltétlenül fogadja el ezt egy válsághelyzetben. Egy olyan helyzetet teremt, amelyre Paszkúr megfelelően reagál a jelentésében. Úgyhogy a magam részéről nem ugyanúgy látom a kérdést, mint Solc úr, amikor arról beszélünk, hogy nem lenne helyes teljesen egyértelműen definiálni egy válságnak az okait, amelye válság okok utána kiváltják a szolidaritási záradéknak az alkalmazását. Azt gondolom mindannyian tudjuk, hogy, hogy ezen a világon a terrorizmus különböző aspektusai nagyon-nagyon gyorsan változnak. És hogy a terrorizmus nagyon sokrétű és sok arcot mutat. és gyorsan is változik. Úgyhogy emiatt konkrétan leírni a terrorista fenyegetéseket nyilván csak úgy működik, hogyha rugalmasak vagyunk. És talán egy kicsit pragmatikusabb megközelítésre helyezkedünk. A 42.7-es cikket illetően. Ezzel kapcsolatosan van egy jól ismert javaslat, arra vonatkozóan, hogy végrehajtsuk a záradékot az elsődleges jogon túlmenően, Cseneko asszonynak azt kell mondanom, hogy meglepett a véleménye, amikor el más véleményt képvisel, mint Pászkó úr, illetve én és azt mondja, hogy a NATO tulajdonképpen a 42 per 7-es cikkben úgy szerepel, mint egyfajta kollektív vagy közös védelmi szervezet, amely ugye az EU többségének tagállama, tagállamait felöleli. Nyilván nem kívánjuk ezt helyettesíteni. Nem akarjuk a nato helyettesíteni azzal, hogy egy integrált katonai erőt állítunk fel itt az EU-ban. Ezt teljesen világosá kell tenni, hiszen az, hogy a brit populisták akarják ezt a képet tönkretenni és megmásítani. Egyfajta hamis félelmet keltenek, és nyilván más honnan indulva ez nem is történhetett volna meg. Pandora szelencéjébe vissza lehet zárni ezeket a félelmeket, hiszen semmiféle közös védelmi politikát nem kívánunk itt lefektetni, hanem a politikai fejleményeket látva gondolom azt, hogy ez egy indokolt elképzelés. Ennek formája az, amit megfogalmazunk, egy strukturált mechanizmus. Úgyhogy egyáltalán nem az áll ennek a jelentésnek a középpontjában, amit itt a populisták elővezettek. Pászkó úr jelentésében, a kiváló módosítókban szerepelnek olyan tartalmak, amelyeket nem fogadott el az illetékes szakbizottság. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy az AFKO szakbizottság utasítsa el ezeket, mert egyszerűen nem tudjuk vállalni azt, hogy ezeket előterjesszük majd a plenárison. Mert ezeknek a logikáját egyszerűen nem tudjuk követni. ezek a módosítók Csannák asszony módosítói. Köszönöm szépen az összes kollégának, aki hozzászólt a vitában. Grazie, onorevole Allora, senz'altro... Eh... Holnap lesz a szavazás. E annuncio che la votazione avverrà. No, akkor azt gondolom, hogy kimerítően megbeszéltük ezt a témát, holnap lesz valóban majd a szavazás. Menjünk tovább a hatos napi, nem, bocsánat, az ötös napi rendi ponttal a valódi gazdasági és monetárius, monetáris unió felé. Gualtieri úr a jelentéstevő. A szeptember 17-i ülésünkön neveztük ki őt a téma felelősének. Az illetékes szakbizottság ugye az ECON, szakbizottság Tyson asszony volt a jelentéstevő, és október 15-én lesz az ottani szakbizottságban a szavazás. Hogyha módosítókat kívánnánk majd benyújtani, akkor igyekezünk el, mert ugye holnap van a határidő, ezért nem tudtunk minden nyelvre fordítást kérni, csak angolul vannak meg a módosítók, de hát így határoztunk. Gualtieri úr, 82 módosító érkezett, parancsoljon öné a szó. Grazie. Sempre... Köszönöm szépen. jobb, mint Tyson asszonynak majdnem 150 módosítója van. Azért szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, az árnyékjelentéstevőknek és az összes kollégának, a, az, akik segítettek és együttműködtek, konstruktív együttműködésről tettek tanúbizonyságot, miközben alig volt időnk. Vannak dolgok, amiket egyszerűen ránk kényszerített az Ekon szakbizottság, aki mindenképpen szerette volna elfoglalni még októberben a jelentést plenárison. Valójában, ahogy ezt tapasztalhattuk a legutóbbi ülésünk alkalmával, egyetlen egy Elnézést, mondja az elnök, félbeszakítja. Miután volt 17 órakor van egy koordinátori ülés, és van még egyéb elég sok megbeszélni valónk, azt kell, hogy kérjem, hogy a lehető legrövidebben és összefogottabban szóljon hozzá, még akkor is, hogyha fontos a téma, jelentéstevő. A múlt héten volt a multilaterális ülése a tagállamok intézményeinek és intézményeknek a részvételével, és nyilvánvaló, hogy a köztes, az októberi jelentés nem fog mindenre választ adni. Ez igazán fontos jelentés majd decemberre fog elkészülni. A Tyson jelentés erre a nagyon szoros ütemezésre épül, és nekünk pedig ezt kell követnünk. Ez önmagában nem feltétlenül rossz, mert úgy gondolom, hogy egy jelentésben, egy kezdeményezési jelentésben, mint a Tyson jelentés, mindenképpen alkalmazkodnunk kell az ütemezéshez, a naptárhoz, kellő időt kell hagyni a mozgá, hogy legyen mozgástér a, majd a végleges jelentésre, ami az elkövetkezendő hónapokban fog megszületni. Ezzel együtt szeretném megköszönni a módosító indítványaikat, amelyek úgy vélem gazdagítják ezt a véleménytervezetet. az alap megközelítés nem került megkérdőjelezésre, legalábbis ez tapasztalható a többség, a módosítók többségénél, és a délutáni beszélgetés során is majd igyekszem figyelembe venni a különböző javaslatokat, és azokat a, az ötleteket, amiket előterjesztettek. Különösen néhány kérdéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a módosítók a Serpa dokumentum irányába mennek. Ez nem egy hivatalos dokumentum a parlamentnek, hanem ezt a múlt héten az elnökök konferenciája fogadta el, és ez egy szintetikus dokumentum, ami még jobban ö, körülhatárolja a parlament alapálláspontját. Egyes kompromisszumos javaslatok ö, esetében megpróbálok ö, utalni azokra a kifejezésekre, azokra a megfogalmazásokra, amik a cserpa dokumentumban vannak. Egyes kérdések esetében a, például a szerződés reformjának esetében, és most itt részletekbe megyek, úgy gondolom, mert látom Hefner és Dafur módosítóit is. Mindenek előtt arról van szó, hogy pontosítani kell a dolgokat, azokat a választási lehetőségeket, amiket előterjesztünk. Tehát prioritást kell adni egyes módosításoknak, de oly módon, hogy a szerződéseket ne érintsük. Tehát a szerződések maradnak úgy, ahogy vannak, és szerintem ez nem igényli a szerződések reformját. Ezért javaslom, és itt megint csak visszautalok a Cserpák dokumentumára, hogy pontosabban próbáljunk ezt körülhatárolni. Egy strukturált reformjáról beszélünk a szerződéseknek azért, hogy létrejöhessen egy igazi gazdasági monetáris unió. Ugyanakkor nem állok készen arra, hogy olyan módosítókat figyelembe vegyek és beépítsek, amelyek már ezzel a jelentéssel határidőket vagy témákat szeretnének megjelölni, amik egy további, egy új konvenciónak lennéne az alapja. Ez egy jogalkotási vélemény, egy kezdeményezés, és ennek megfelelően nincsen szerződés reformra szóló javaslat. Tehát egyfelől hasznos, hogyha hangsúlyozzuk, hogy tudatában vagyunk annak, hogy egy igazi, valódi gazdasági monetáris unióra van szükség, és ebbe az irányba kell menni, adott esetben szerződések reformjával, de nem szeretnék én dátumokat mondani, vagy témákat, amik esetleg majd egy későbbi konvencióba kerülnének meghatározásra. A parlament nyilvánvalóan élni fog az előjogaival akkor, amikor ez szükséges a jogalkotási időszakon belül, és a ráruházott hatalom keretei között, amit a szerződések, a szerződések reformjával kapcsolatban ráruháznak, ami a bankuniót illeti. Úgy gondolom, hogy Hefner úrnak a javaslata, ami arra irányul, hogy a csomag elképzelés valója meg, a 127-es, 114-es cikkek együttes kezelése. Szerintem ez kedvezőbb, mint az áthidaló megoldás, amit javasolnak a cserpák. Én inkább a Hefner úrnak a megfogalmazását javasolnám. Tehát az intézmény közi ö, koordinációja ex ante a gazdaságpolitika területén ami egyébként figyelembe veszi a néppártnak az álláspontját is. Szerintem nem lenne szabad nagyon részletekbe menni, hanem inkább általánosabban kell fogalmazni és felsorolni ezeket a lehetőségeket. Tehát vannak bizonyos elemek, amiket a saját szövegemből hajlandó lennék törölni, ahogy ezt eh, Tarszkowski úr javasolta, még akkor is, hogyha jobban tetszene egy intézményi közi megállapodás az ex-ante egyeztetésről, ahogy a cserpák javasolják. Ez az egyik alapvető követelése az Európai Parlamentnek, és egy egyértelmű konszenzus bontakozott ki a gazdasági szakbizottságban ami a stabilitási mechanizmusok közösségi térését illeti, ez nem szerepel a véleményben, de meg kellene jelölni, hogy ez egy perspektívikus lehetőség hosszú távon, és nem egy azonnali javaslat. Ami pedig a erről vezet költségvetését illeti, ez egy nagyon fontos rész, úgy gondolom, hogy Traszkovszki úr javaslatai jó javaslatok lehetővé teszik, hogy politikai szempontból hangsúlyozzuk azt, hogy milyen elsőbséget adunk a költségvetési uniónak, és azt is kimondjuk, hogy ezt ugyanakkor nem szabad olyan vitának tekinteni, amely az unió forrásainak kárára történne. Tehát figyelembe veszem azokat a módosításokat, amik Traszkowski úr módosítóiban vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az egyéb pontok szerintem kevésbé fontosak, nyilvánvalóan érdemke, érdemes lenne ezeket is megvitatni. és hogy elmondani azt is, hogy mi volt a múlt héten a cserpák értekezletén, ezzel kapcsolatban is tudnék mondani, de elnökünk kérésének megfelelően ennél többet most nem mondok. Köszönöm szépen, Galtieri úr, Taff úr. Elnök úr, úgy gondolom, hogy világos meg kell fogalmazni, hogy mit szeretnénk meghatározni. Ö, föderális gazdasági kormányzás a ö, pénzügyi uniónak nem lehet megfelelő parlament, hogyha nincsen megfelelő kormány. Kalibrálni kell azt a parlamenti célt, hogy része legyen ennek a gazdasági pénzügyi uniónak, még pedig nagyon oda kell erre figyelni. A különböző hatalmaknak az aspirációját figyelembe kell venni. A parlament nem írhatja fölül a tanács vagy a bizottság döntéseit a közös pénzügyi politikával, költségvetési politikával kapcsolatban. Mi kritikát fogalmazhatunk meg, vizsgálódhatunk a kormány tevékenységével kapcsolatban. Azt hiszem, hogy Roberto Gualtieri néha túl messzi megy, amikor a parlament kompetenciát fogalmazza meg. Például a, az Európai Parlament elnökének szerepével kapcsolatban. Nincs mandátuma azonban ö, arra, hogy döntsön a pénzügyi gazdasági politikáról megkérdezhetik, hogy meg is kell kérdezni őt, és jelen kell legyen az Európai Tanács ülésein. Teljesen egyetértek. Mindketten megpróbáljuk pontosan meghatározni, hogy mi a funkciója a parlamentnek. A trojka problémás. A trojkának tagja a bizottság, és felelős felénk, és a tanács felé. De tagja a központi bank is, amelynek más a kapcsolata velünk. A függetlenségét figyelembe kell vennünk a monetáris kérdésekben. És az IMF is tagja, amely abszolút nem tartozik felelősséggel nekünk. Hogyha megpróbálunk ö, túlságosan beleszólni a trojka gyakorlati, végrehajtási döntéseibe, akkor magunk számára jogi problémákat okozunk, és meg is zavarhatjuk a ö, pénzügyi piacok nyugalmát. Szeretném ö, kérni az Európai Tanácsot, hogy ö, decemberben valami kötelezettséget egy konvent összehívására 2015-re. Mindannyian tudjuk, hogy ö, korábban ez nem lehetséges. Tudjuk, hogy a szerződés reformja, ahogy ö, Gualtieri úr is mondta, mindenképpen szükséges. Mégpedig a lehető leggyorsabban, hogy kodifikáljuk a válságkezelési intézkedéseket, amelyeket alkalmaztunk. A jelenlegi válság leküldésére. És azért, hogy meghatározzuk pontosabban azt, amit föderális gazdasági kormányzásnak, kormányzatnak neveztem. amihez kell egy pénzügyminiszter. Azt hiszem, meg kell határozni az ő kompetenciáját, az ő jogkörét, és hogy milyen eszközökkel rendelkezik majd az illető. Az Európai Központi Bank felügyeleti jogot ö, gyakorol a bizottsági javaslata szerint. Ez problémát teremt szerintem. Kapcsolati problémát az Európai Központi Bank és az EBA között. Ez a biztosítási szektort kizárja a kérdésből. Azt hiszem, hogy megfelelő szervezetet kell kiépíteni az EBA részvételével, és a felügyeleti szerv, mint, és az EKB, mint felügyeleti szerv részvételével. És ez a szisztemikus kockázatokat, a rendszer kockázatokat megfelelően ö, tudná kezelni. Így a négy felügyeleti mechanizmus sikerülne összeolvasztani. Ezeket 2008 óta folyamatosan hozzuk létre, és ezt nevezhetnénk európai pénzügyi ö, szolgáltatási ö, hatóságnak. Ez lefedni mindazt, amit szeretnénk a pénzügyi szektorban. Az Afkónál felmerülnek ezek a gondolatok, és úgy lebegnek, de a parlamentnek ö, ettől ö, ihletet kell kapnia, és létre kell hoznia a megfelelő szervez, részt kell venni a megfelelő szervezet létrehozásában. Köszönöm szépen. Tarkovsky úr kapcsolat. Nagyon röviden eh, szólnék a kompromisszumos módosítókról. Még eh, bővebb vitát eh, fogunk az EMU jövőjéről folytatni máskor. Az egyetlen megjegyzés az, hogy óvatosnak kell lenni, amikor túl sok hatalmat kérünk. Itt ö, utalok ö, a, ö, az elnök tró, szere, elnök szavairól a trojka szerepéről. Köszönöm szépen Robertónak, hogy figyelembe vette a legtöbb módosítómat. Úgy gondolom, hogy az a gondolat, hogy középtávról és hosszú távról beszélünk, az világosabbá teszi a dokumentumokat. Így lehet értelmes kompromisszumot elérni. van, amiről nem azonnal kell beszélni, hanem a jövőben. A legnagyobb agály számomra, mint tudják, a költségvetési kapacitás. Ezzel már is kell foglalkozni, ezért örülök a finom hangolásnak, amely pontosan abba az irányba indul, amely szerintem szükséges azért, hogy az EU költségvetés megfelelővé alakuljon. Szintén híd, ezt Andrewnak is mondom, a következő témához a költségvetés időszaki, időközi jelentéséhez, az, hogy meg kell próbáljunk, amennyire csak tudunk megegyezni a költségvetésben a 2014-2020-as időszakra, és utána lehet szó az EMU megmentéséről, és ennek a közvetési kihatásáról. Például az új kapacitás létrehozásáról, illetve a közösségi megközelítésről a stabilitási mechanizmussal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez az ütemezés a megfelelő, és ez illik a legjobban a stratégiánkhoz a tárgyalások során. Tehát el kell a két dolgot választani, mert amennyire csak tudjuk. Tudjuk, hogy vannak hogy egymásra hatással vannak. A 2014-2020-as költségvetés így az EMU is terítéken van. Ezzel kapcsolatban világos állásfoglalás szükséges részünkről. Azt hiszem, hogy ha el akarjuk enni a célunkat, akkor maradjunk ennél az ütemezésnél, és legyünk olyan világosak, mint most. A kompromisszumos módosító azt hiszem jó irányba megy, és válaszol az asztalon lévő dokumentum kérdéseire. Vannak tágabb kérdések is, illetve hát a serpák munkájának a kihatása ennél tágabb. Nem szeretném alá aknázni az eddigi eredményeket, de tudnunk kell arról, hogy a többi szakbizottságban hogyan gondolkoznak a kollégák. Meg kell találni az egyensúlyt a között, hogy nagyon hatékonyan dolgozunk most, és hogy a parlamentben mi lesz a vita során, hogy ö, ne robbanjanak kezünkben ö, az, amit elkészítünk, amikor van rompoly elé kerül. Egyre elégedett vagyok az eredménnyel, Vigyázzunk azonban arra, hogy ne váltson ki ellentétes hatást azzal, amit elkészítünk. Hadd mondjam el hogy ez kapcsolódik olyan problémákhoz, amelyeket soha nem vitatott meg korábban a parlament, legalábbis nem a szakbizottságban. Például azok a hírésnek ön véleménye szerint benne van a Tysons e jelentésben, és meg a tárgyalás során felismerültek. Az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy ez olyan, mint a trojka kérdése, hogy ezek tovább mutatnak, távolabb mutatnak és ezekkel kapcsolatban le kell folytatni a vitát a parlamenti struktúrákban, különben magunknak okozunk kárt. Ami a véleményt illeti, nagyon elégedett vagyok az eredménnyel. Annak a vitának a fényében, amely most lezajlott, illetve a ö, do, elkészült dokumentumfilmben. Nagyon jó dok, ö, kopulcum, köszönöm szépen. Kollega Bronx, a parola. Bronx a kapszót. Um, it's the view of the British government that this subject's got very a brit kormány véleménye szerint az eurozónán kívüli országoknak Például az első kiárásának világo, nagyon kevés köze van, nem lehet rá erőszakolni másokra ezt a véleményt. A brit kormány véleménye az, hogy 17 eurozóna beli államra tartozik ez, de ránk nem vonatkozik más országokról van is szó. Nem lehet ugyanazokat a feltételeket másokra alkalmazni. Az európai reform szerződés, a Lisszaboni szerződés sem tudta ezt megoldani. A jelentés szerint a felügyelet a az Európai Bíróság alá tartozna, az Európai Unió működését szabályozó szerződés 136. cikke alapján. Úgy gondolják, hogy ez a parlament szerepét erősítené azzal kapcsolatban, hogy hogyan alkalmazzák a 123-as és 124-es sziket. Ezt nem értettem világosan, és ezért erre rá is kérdezni. Köszönöm szépen a Gualtéri féle nagyon részletes ö, jelentést. Ö, ö, de nem olvasom el ezzel kapcsolatban a 124-es cikket. Mm, úgy ö, gondolom, hogy nem ez az első számú ö, teendőnk. A 121-es cikk azt mondja ki, hogy a tagállam a ö, gazdasági politikát közösségi aspektusból kell ö, szemléje. Később a 121 per 4 azt mondja ki, hogy a tagállamok politikája nem veszélyezheti az Európai Monetáris Uniót, illetve a bizottság ott figyelmezteteti a tagállamot. Nincsen megkülönböztetés azonban az eurozóna országai és az eurozónán kívüli országok között. Már pedig derogáció van a kettes szekció között. Ezt tudom, mert Duff úr könyvét olvastam. Ennek van egy parafrazált verziója, ami a brit sajtóban meg is jelent, amikor ezt törvény formájában látjuk, akkor ö, azt tapasztaljuk, hogy az eurozóna országaira vonatkozó szabályokat megpróbálják azon kívül is alkalmazni. Köszönöm szépen. Mikrofonon kívül. Köszönöm szépen, Bronsz úr. Most pedig Gualtieri úr zárszava következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Okay, I'll to reply. Akkor megpróbálok válni a kollégák megjegyzéseire. Először is Daf úr megjegyzéseire az EP elnökkel kapcsolatban szerintem a Tyson jelentésben erről semmi nem szól szerepe van a konzultációban, de új kompromisszumos megoldást szeretnék javasolni, általános megfogalmazást. Az Európai Parlament elnökét bevonták a munkába, és serpákat jelölt ki a parlament. Ezt azt hiszem fontos ö, megjegyezni. Ez Rafelnak válasz. Azt hiszem, hogy a serpák munkáját nem úgy kell látni, mint a parlament munkát általában, hogy a végső Van Rompuy jelentésnek a társszerzői. Itt konzultációs eljárás van, és azt hiszem döntés, bölcsöntés volt az LP e elnök részéről, hogy részt vegyünk ebben, konzultáljanak velünk. De a parlamentnek a saját intézményi autonómiáját meg kell tartania, a saját jogát a törvényhozási eljárásban, és ez más, mint a konzultációs eljárásban való részvétel, amely a Van Rompuy jelentéshez vezethet. Ez nem egy saját jelentés. Andrew javaslataira válaszolnék, hogy az Európai Tanácsot kérjük meg, hogy egy konventet hívjon alá. Mi parlamentként bírunk azzal a joggal, hogy konventet hívjunk össze. Hogyha így döntünk, akkor a kezdeményezési jogunkat használjuk. Nem kell más intézményt erre felszólítanunk. Mi is megtehetjük. Azt hiszem, hogy az lenne a megfelelő megfogalmazás, hogy tudatában vagyunk a kezdeményezési jogunknak, és készen állunk arra, hogy ezt használjuk is. Azt hiszem, ez a jobb megfogalmazás. Ami a bankuniót illeti, úgy gondolom, és itt válaszolnék Rafael egy fontos megjegyzésére, úgy gondolom, hogy a Tyson jelentés és a serpák munkája nem része a törvényhozási eljárásnak. elősődlegességet élvez a közösségi módszer. Amikor van egy törvényhozási javaslat, mint például a felügyeleti mechanizmussal kapcsolatban, akkor nem szabad egy Tyson féle jelentés, vagy egy serpa konzultációs eljárást használni arra, hogy ö, ö, részt ö, vegyünk a munkában. El kell kerülni azt, hogy túlságosan ö, beleszóljunk ebbe a bank felügyeletbe a serpa jelentés az általános módszerekre és intézményi kérdésekre kell koncentrálni, és nem a ö, jogszabály részleteire. Nos, általában egyetértek a Czaszkowski kolléga megjegyzéseivel, tudatában kell legyünk annak, hogy nem szabad átfedés legyen. Nyilván nem szabad uh, ignorál, nem szabad figyelmen kívül uh, hagyni bizonyos érzékenységet, illetve már lezajlott vitákat, uh, amelyeket a szakbizottságaink, illetve a frakcióink lefolytattak. Úgy gondolom, fontos ezt a kérdést úgy szemlélni, hogy mi nem leszünk az Európai Tanács javaslatának a társszerzői bennünkkel konzultálnak, velünk konzultálnak, ki kell használni ezt a lehetőséget, hogy néhány alapvető intézményi kérdést tisztázzunk. Azt hiszem nagyon fontos a serpa dokumentumát ennek a fényében szemlélni. Ami a trojkát illeti, úgy gondolom, hogy a javaslataink, a serpa dokumentuma és egyes módosítókban nem az, hogy, az el, hogy összekeverjük az ellenőrző és a végrehajtó hatalom tevékenységét. A trojka legyen felelős, beszámoltatható, mert jelenleg nem így van. Ez egy fontos, nyitott kérdés. Ez a szervezet előjogokkal bír. Természetesen meg kell különböztetni a végrehajtó funkciót és az ellenőrző funkciót. De megfelelő demokratikus ellenőrzési mechanizmus kell biztosítanunk. Ilyen értelemben ö, kell értelmezni a serpek dokumentumát és a módosítókat, amiket a teljesen jelentéshez megfogalmaztak. Azt hiszem, hogy ezen kolléga a, ö, fel is vállalja ezt. Nincsen további hozzáfűzni valóm. A közép és hosszú távval kapcsolatban már erről szóltam. Bronxó kérdésével kapcsolatban azt hiszem, hogy nagyon egyszerű a válasz. A 136-os cikk arról szól, hogy milyen különleges intézkedések vannak az euróövezet országaira. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 5-ös cikkével harmóniában. Azt hiszem, hogy ez csak az eurózónára vonatkozik. Az az utalás, amelyet tettem az Európai Unió bíróságára, csak technikai utalás. Nem támogatom azt, hogy a pénzügyi fegyelemre irányuló intézkedéseket tovább szigorítsuk. Ehhez újabb törvényhozási eljárás kellene, amikor még nincs is meg ez, illetve a kettős csomagot is el kell fogadni, a túpekket. Értékelésem szerint elméletileg az euró övezet országaira vonatkozó külön jogszabály alkotás az Európai Unió bíróságának a figyelmére is méltó lenne. Remélem, hogy ez sikerült pontosítanom a válaszommal. Uh, last. Ami Andrew utolsó, Andrew megjegyzését illeti utolsóként a fiskális unió kérdésében. A fiskális dimenzió csak az egyik oldal az érmének, hiszen politikai, gazdasági unióról is beszélünk, a fiskális unió és a bankunió pedig a történet folytatása. Tehát többről van szó, mint pusztán a fiskális unióról. Azzal természetesen egyet hogy a gazdasági és fiskális unióhoz szükség lenne egy pénzügyminiszterre is. És ez jó lenne esetleg, hogyha bevezethetném a jelentésemben is, hogyha a módosítót ilyen formán átemelném. Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot is. Hoppá, a mikrofonom nem működik. Jó, tehát akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Holnap lesz a szavazás erről a témáról. Két további témánk van még a koordinátorok üléseit megelőzően a hatos pont, 2014 és 20 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimeneti elősegítő időközi jelentés, illetve majd az EU közigazgatási eljárásáról szóló jogszabálya. Az első pont jelentéstevője Császkowski képviselő, a második Jettemeki asszony, én azt javasolnám, hogy mivel nincs elég időnk, már ne folytassunk erről vitát, hiszen szükség leszünk, lesz még időre, hogy a koordinátorok is tárgyalhassanak. Úgyhogy hatos ponthoz Császkowski úrnak megadom a szót, hogy röviden vezesse be a témát. Jó, tehát akkor tényleg röviden. Én megpróbáltam a köztes jelentéseket intézményi szempontból megvizsgálni, és nyilván nagyon sok más pontról is szólhatnék de mire fókuszáltam? A két legfontosabb pontra. Az egyik az MFF időszakát érinti. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy a hét év tulajdonképpen megfelelőnek biz bizonyult, hiszen a stabilitást, a kontinuitást biztosítani lehetett, hogyha gondolunk a válságra, hiszen a beruházásokat tovább lehetett vinni. Jelenleg ugye a korábbi 5-6 évvel szemben 7 éves időszakban gondolkodunk, és ezen nem kellene változtatnunk 2020 után sem. A második kérdés a középtávú revízió, egy köztes jelentés, számos elképzelés van itt a levegőben. Én úgy döntöttem, hogy a beruházások stabilitását és a kedvezményezetteket nem szabad hátrányba hozni, azzal, hogyha most módosítunk a programozáson. Főleg a válság közepén nem szabadna így eljárnunk. Hogyha a költségvetés tulajdonképpen tőke áttételi hatásként értékeljük, értelmezzük, akkor ezt nem is engedhetjük meg. Úgyhogy ez az a két kérdés, amelyel kapcsolatban világosan állást kellene foglalnunk. A harmadik dolog, van egy-két kihagyás, amikor a politikai prioritásokra gondolunk, utalnék itt a szomszédságra, és az NGO-knak a javaslata az, hogy nagyobb dimenziókban kellene gondolkodnunk, amikor az EU külső globális felelősségéről beszélünk. Úgyhogy itt van egy pár olyan ötlet, amit össze kellene vonni, hogy ez, ezzel is jobban reflektálassuk a tisztelt háznak a véleményét. A legfontosabb pontok. Ezek voltak tehát számomra, de a módosítóikat, amelyeket benyújtottak a kollégák, is nagy érdeklődéssel olvastam. Amikor csak lehetőség volt erre, akkor nyilván ezeket én is átvettem, néha ez azért egy kicsit nehéz volt. Gondolok itt például arra, hogy a költségvetésnek a plafonját azt töröljük, vagy függesszük fel. Hát erről persze politikai pártokon belül akkor kellene folytatni vitát, és akkor egy megfelelő módosítót esetleg itt idegrálni lehetne. De vannak más kérdések is. Én a magam részéről azt szerettem volna megindokolni, hogy miért tettem minuszt például DAF kollega a módosítója mellé, hogy hogy lehetett kapcsolatot hozni, hogy lehetne kapcsolatot hozni a bankunió elmélyítése, a fiskális politika és az MFF között. Mint ahogyan éppen mondtam, szerintem be kéne tartani egyrészt az ütemtervet, és ezután tudunk tovább lépni a másik, második kérdésre. Mert a két területnek az összemosása tacára annak, hogy valószínűleg te másra gondoltál, de az, hogy most itt összevonjuk a két területet egy mondatba, eh, nem jó irányba vinné a parlamentet, mert akkor szétrobbantaná a keretet, az, az ütemtermet, amiben mozgunk. Van egy pár másik kérdés, amiről még szólhatnék, de nagyjából ez az az elképzelés, amiről eh, itt számot adhatok. Ezek, ez a vélemény a jelentéstevőnek a uh, dokumentumáról. Ennyú ügyrendi kérdéssel. Mivel nincs idő a hatos és a hetes pont megvitatására, kérdés, hogy lesz-e más alkalom erre. Nem, nem lesz. Hiszen holnap szavazunk a két témáról. Tehát vagy elhalasztjuk a szavazást, vagy egy nagyon rövid számadásról, számadással megelégszünk. Egyébként jöttem neki azt, hogy nem is látom itt ma. Úgyhogy a hetes pontot lehet, hogy nem is tudjuk ma tárgyalni. Úgyhogy azon kellene elgondolkodnunk, hogy ha be akarjuk tartani az időt, akkor csak röviden tudjuk megtárgyalni a kérdést. De hogyha nyilván szót kér ezzel kapcsolatban, akkor most megkapja a szót, mert van még egy kis időnk. Van még plusz 5 percünk. Nagyszerű. Nem lesz 5 perc, de két aspektusra szeretnék koncentrálni a nemzeti költségvetés vonatkozásában. Egyrészt ugye szó van itt az adózás területén a megerősített együttműködésről. Hogyha integrált az adórendszer, a fiskális rendszer, akkor az nem fog működni, hogyha minden tagországban más és más az adózási rendszer, mások az adókulcsok. Hivatkozva arra, hogy itt versenyt kell biztosítani. Azok, akiknél alacsonyak az adókulcsok, tulajdonképpen azt fogják csak hallani, hogy tessék felemelni az adókulcsokat, és látjuk is, hogy erre vonatkozóan már vannak konkrét elképzelések. Azt gondolom, hogy a nemzeti kormányoknak saját, maga, saját maguk dönthetik el arról, hogy milyen adópolitikát folytatnak, arról is, hogy milyen adókulcsot vetnek neki, és mire, és hát ez jelenti azt, hogyha egy szuverén állam saját maga dönthet magáról. Ez egy demokratikus jog, amit nem lehet elvenni, még az európai politikai vezetés sem foszthatja meg a szuverén államokat erről, ettől. Az elszámoltathatóság nyilván fontos, ezzel tudunk odaállni a választóink elé a következő választás előtt. Vannak független nemzetállamok, saját nemzeti függetlenséggel, nemzeti költségvetéssel, ettől nem lehet őket megfosztani, ezt szerettem volna elmondani, elnök úr. Köszönöm szépen. Jó. Hát beszéltünk az ügyről, a témáról, az, hogy időpontokat rögzítettek a szakbizottságok, azt mondják most, hogy akkor szavazunk, vagy pedig állásfoglalást fogalmazunk meg. A jetem meki eljárással kapcsolatban is ugyanez a helyzet, hiszen megvan az ütemezés, amihez tartanunk kell magunkat. Úgyhogy akkor most át is térünk a koordinátorok ülésére és annyit mondanék meg még, hogy a hetes pontról az Európai Unió közigazgatási eljárásról szóló jogszabálya, amelynek a felelőse Jetten Meki asszony, és május 29-én már megszületett az állásfoglalás ezzel kapcsolatban, akkor holnap szavazunk erről a témáról is. Most 5 perc szünet lesz, utána pedig jön a koordinátorok ülése.